egyrészt ez a bajzat? Nem, majd később megoldom ügyrendi kérdés. Most pedig a hétfőnél ott nincsenek a mai napra vonatkozó változások, ez így marad. A zöldek és az hogy Szabad Szövetség azt kérte, hogy a stabilitási kötvények végrehajthatóságáról szóló vitát folytassuk le az EU-Marokkó megállapodásról szóló ö, vitát követően, a zöldek részéről kíván-e valaki szólni? Konbendit úr. Nem? Helyesen mutatta be elnök úr, három agrárjelentés vita, melyet össze kellene rakni. Köszönöm szépen. A zöldek frakciója szeretné, tehát ha a stabilitási kötvényekről az EU-marokkói megállapodást követően beszélnénk. Van aki, aki még emellett szeretne szólni. Valaki ellene kíván -e szólni? Nem? Nem? Jó, akkor szavazzunk az indítvány, az ördög indítványáról. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Jó, akkor így elfogadtuk. Ezt a vitát tehát akkor kedden az EU marokkói megállapodás követően folytatjuk le. A többi nappal kapcsolatban nem kaptam módosítási indítványt, akkor abból indulok ki, hogy szerdán csütörtökön az eredeti tervekhez képest nincsen változás. Úgy látom, ez így van, tehát nincsen változás. Aztán ügyrendi kérdésben Szaboda úr kész szó. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, szeretném felhívni a figyelmét egy esetre, és kérem szépen, hogy azonnal intézkedjen. Ha a booster ranger honlapnak hinni lehet, amely általában olyan információkat közöl, amelyeknek azért lehet hinni. Bájer Zsolt, magyar újságíró, Nelly Cruz asszonyt oly módon támadta meg, aki azonban az Európai Unió szabálynak megfelelően hagyja végre munkáját. Egy másik kolléganőt, Ulrika Lunecek asszonyt is megtámadták. Ő egy olyan újságíró, hát azt mondhatnák, ez mit érint minket? Ez egy olyan újságíró, aki egy Orbán melletti demonstrációt szervezett Magyarországon. Egy olyan felvonulást, több információ szerint voltak antiszemita plakátok is ezen a demonstráción. Tisztelt elnök úr, azt hiszem, a, a tisztelt ház méltósága, Lunecsek asszony hírneve megérdemli azt, hogy valamit tegyünk, a fordítások, amelyeket megkaptam, ezek megerősítik ezt. Azt hiszem, hogy Lunecsak asszony védelmére kell kelni. Mindentől függetlenül attól, hogy Orbán mellett vagy ellene vagyunk, ez elfogadhatatlan ez az egy eljárás. Néhány tisztelt kolléga, ha úgy érzi, hogy támadásnak van kitéve, mert Nelly Cruz végrehajtja a szabályszerű feladatát, azt hiszem, hogy ebben a politikai vitában az sem helyes, persze, ha Nelly Cruz támad valakit, de az, hogy Nelly Cruz támadják, aki munkáját csinálja szabályosan, ez sem fogadható el. Hogy most azt mondták nekem Magyarországon, hogy én egy hazudozó vagyok, egy nem tudom mi, hát most ezt nem is említem, de orikel, Lunacek asszony, úgy mutatják be a magyar közvéleményben, hogy ez elfogadhatatlan. Elnök úr, kérem járjon ennek utána. Lunacek asszony és a tisztelt ház méltósága, becsülete érdem, érdekében. Köszönöm szépen, Szoboda úr. Természetesen utána járok ennek a kérdésnek, a megfelelő dokumentumokat be fogom gyűjteni, és Lunacek asszonyt mindenképpen nem szabad megtámadni, és ha ilyen támadásnak tették ki, amint ön említett, akkor mindenképpen ki fogunk állni mellette. Felveszem a kapcsolatot Barózó úrral, meg fogom kérdezni, hogy Krószasszony kapcsolatban a bizottság mit fog tenni? Krószasszony védelmére hogy kíván kelni a bizottság? Hölgyeim és uraim, a plenáris ülés elején szeretnék egy ügyről szólni, amely nagy aggodalommal tölt el mindenki